Kedves kollégák, ha mindenki készen áll, akkor elkezdhetjük a szavazást. Ezt megelőzően azonban ügyrendi felszólalás következik. Basír úr kért szót. Kedves kollégák, kérem legyenek csendben, hogy meghallgathassuk Ahmad Basír kollégát. doesn't work. Mikro. Mikro. Mikrofont kérnek a tolmácsok. Four, three, two. 432. Is it working? Yes. Okay. No. No. Továbbra sem működik a mikrofon. Behind you. It's a, it's a, honorable chair. Tisztelt elnök úr! Tegnap a Sky News megmutatta az egész világnak, hogy a rohingyák milyen méretetlen szenvedésen mennek keresztül. Én magam is saját szememmel láttam, hogy mi történik ott, amikor Bangladesben meglátogattam a népírtás túlélőit. Myanmarban a nők a tengerparton szülik meg a gyermekeiket, a, a szerencséseket egy hajóra teszik, hogy Bangladesbe menekülhessenek, a többiek viszont meghalnak. A brit kormányfő ígéretet tett arra, hogy véget vet a rohingyák embertelen szenvedésének. Én az elnök engedélyeit kérném ahhoz, hogy tartsunk rendkívüli vitát a rohingyák helyzetéről, a 153-as cikk 4-es bekezdésének értelmében. Ugyanis az ensz folytatott hosszas tárgyalásokat követően Banglades, Myanmar és az Egyesült Királyság vettek részt ezen a tárgyaláson. Úgy gondolom, hogy az Európai Unión a kormány közé csúcsot kellene összehívni, hogy iget vessünk ennek a népírtásnak. Az emberiesség szellemében ennek a háznak kellene utat mutatnia. Köszönöm. Elnök, Basír úr, figyelmesen meghallgattam az ön javaslatát és az indoklást is, és továbbítani fogom az Európai Parlament elnökének a javaslatát most, a szavazás következik. Viotti jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Népszerinti szavazással kezdjük. Τέλος της ψηφοφορίας. A szavazást lezárom.